kollégák, jó napot kívánok! Üdvözlöm a e, bizottság részvételt és a közreműködőket. E, sokaknak ezek az utolsó órák a nyaralás előtt, szabadság előtt próbáljunk meg gyorsan haladni, hogy egy kicsit korábban elmehessünk. Három napi rendi pontunk van. Az egyik a ö, e, vámrendszer modernizálása, vagy korszerűsítése valószínűleg van egy rövid véleménycserénk a jövő heti magyarországi látogatásunkkal kapcsolatos eszmecsere. Ez egy halasztott téma, és végezetül pedig a Rivellini jelentésünk van a második mentesítési eljárás a tanács előtt. A koordinátoroknak volt alkalmuk találkozni a tanács elnökségével, és Rivellini úr a tájékoztatójában nyilván le fogja vonni ennek a találkozónak a következtetéseit. Ö, észrevételek vannak-e, ha nincsenek, akkor már is kezdjük a tízes napi rendi pontot. És jelentéstevőként elmondom tervezetemet a vámrendszer körszerűsítésére vonatkozóan. Amint tudják, készítettem egy véleménytervezetet, egy vélemény természeténél fogva rövid. Hét pontban igyekeztem összefoglalni a dolgok lényegét. Első dolog. Először is megpróbáltam felvázolni a kontextust, a hátteret. Hogyan történnek ezek a vám ellenőrzések? valójában azok a vám egységek, amelyek működnek, azok ütőkártyát képviselnek az unió számára, és bevételi forrást képeznek, mint például a cukor lefölözésnél. Ezek hagyományos bevételek amelyek 16,7 milliárdnak, eurónak felelnek meg, de indirekt módon a vám szolgálat hozzájárul a héja jobb beszedéséhez és a kiszámításához is. Ez egy ugyancsak 16 milliárdot tesz ki 2011-re és a jó vámellenőrzéssel a, a csalásokat meg lehet előzni, és ezzel védjük a közösség pénzügyi érdekeit. Tehát itt direkt módon 16 milliárdról van szó, és indirekt módon pedig 16 ugyancsak 16 millióról. Továbbá a belső piacot is befolyásolják a vámellenőrzések. Ha ez nem megfelelően történik, akkor ez azonnal a vállalatokra hat vissza. Azaz a belső piac fogaskerekei akadoznak, azok a ö, vállalatok, amelyek nem csalnak, azok hátrányba kerülnek azokhoz képest, amelyek szándékosan vagy nem szándékosan, de e, kikerülik ezeket a kötelezettségeket. Már a, a 90-es években ö, szóltunk arról, hogy létrehoztunk egy különleges vizsgálóbizottságot a ö, a vám ö, tranzittal kapcsolatos csalásokról. Sokan akkor felvetették a kérdést, hogy hogyan is működnek a vámszolgálatok, és annak idején azt javasoltuk, hogy egyszerűsítsük és egységesítsük a vámeljárást. Ez volt az úgynevezett level playing field, tehát az azonos körülmények, hogy ügyeljünk arra, hogy minden ellenőrzés azonos minőségű legyen, az eredmények legyenek összehasonlítóak, hatóak, és nagyon egyértelmű, hogy az egyik kulcs elem ebben a megfelelő jó kommunikációs rendszer. Ennek a rendszernek gyorsan kell működnie, gyakorlatilag azonnalinak kell lenni, és jól strukturált rendszerek szükségesek. Negyedik pont. Egy olyan ponttal foglalkozom, amivel már ö, foglalkoztunk a szakbizottságunkban. Egy ö, számvevőszéki jelentés kapcsán, ami a vámeljárás egyszerűsítéséről szólt. Az egyszerűsített eljárásnak az a célja, hogy ahol lehetséges, ott ügyeljünk arra, hogy ezek az eljárások minimálisra csökkenjenek a gazdasági szereplőknek hogyha a rendszernek működnie kell, akkor ezt megfelelő, korrekt módon kell, hogy tegye. Nem szabad elfelejteni, hogy az oroszlán része, azaz 70%-a az összes eljárásnak az egyszerűsített eljárás keretében zajlik a számvevőszék akkor egy megállapításokat tett, jelentős bevétel kiesések voltak, és nagyon sok visszaélés, és nagyon sok jogszabálysértés is a kereskedelmi törvények területén. Tehát a bizottságnak arra is kell ügyelnie, hogy sokkal szigorúbb auditálási rendszerek működjenek más szóval, a gazdasági pénzügyi szereplőket szisztematikusan kell auditálni oly módon, hogy ezeket a szereplőkre vonatkozzanak az, el, az ellenőrzések, akkor is, hogyha az egyszerűsített eljárásokat alkalmazzák továbbá. A vámellenőrzéseket kockázatelemzés alapján kell végezni. Ezt már a számvevőszék annak idején is hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy a kockázatelemzés az adatok automatikus feldolgozásának része legyen. Annak idején a számvevőszék megjegyezte, hogy a tagállamok közül nagyon kevés folytat ilyen hozzáállást. Megkértük a bizottságot, hogy ez az eljárás váljon általánossá. Hetedik pont, mondhatnánk azt, hogy ez természetesen nem írhattam le mindent egy véleményben, aminek rövidnek kell lennie természeténél fogva. A hetedik pont azonban a 2011-es május 10-i felmentvény megadásához kapcsolódik. E, Sárci Márkakis úrnak volt a az, az anyaga, illetve a rendkívül speciális jelentések is ide tartottak, és a harmadik eleme az állásfoglalásnak egy egész fejezet foglalkozott a vámmal és a vámeljárásokkal. A plenáris ülés ezzel kapcsolatban elfogadta a konklúziókat, és remélem, hogy ezt majd át tudjuk adni a belső piaci szakbizottságnak. Tehát ez volt az, ez az első tájékoztató erről a véleményről. Ha vannak észrevételeik, akkor ezt meghallgatom és módosítom. Vannak észrevételeik, itt a úr. Tässä erittäin hyvä pohja, voin yhtyä Köszönöm szépen, elnök úr. A, nagyon fontos, hogy a, hat, a határon Finnország és Oroszország között, ugye harmadik ország és Európai Uniós ország közötti határól van szó. Itt mindenképpen szükséges a javítás, az adatok automatikus feldolgozása, egy olyan dolog, amire feltétlenül szükségünk van, és a kockázat elemzés is nagyon fontos A bizottság úgy beszélt el a kérdésről, mint hogyha csak egyetlen egy vámügynökség lenne, tekintettel arra, hogy a rendszernek mindenütt ugyanúgy kell működnie Európában. Szükség van itten a harmonizációra és a rendszerek frissítésére, naprakészíté hozatalára. A jelenlegi rendszer egyszerűen elviselhetetlen, nem a lehető legjobban működik ez a rendszer. Az ön javaslatai azonban rendkívül jók. Dank u. Ik heb ook een eh, woordmelding van de heer Rubig. Köszönöm, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdés, amely mindig újra felvetődik. Milyen az összefüggés a VEM és a héja csalás között? Nem lehetne a héja csalást már a VEM adatok alapján valahogyan bemutatni? Zijn er nog collega's die uh, Van még kolléga, aki hozzá kíván szólni? Um... Nincsen. Akkor talán Rübig úrnak válaszolnék, nem? Először a bizottság kap szót, hiszen a bizottsághoz is intéztek kérdéseket, és véleményemben van néhány ajánlás, tehát szeretném meghallgatni a bizottság véleményét. Thank you, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselő urak és hölgyek. Mirágyi Liszkinek hívnak, és a, a 8-as főigazgatóságon dolgozom. Hatáskörünkbe tartozik az egyszerűsített eljárás. De természetesen itt vannak a költségvetéssel foglalkozó kollégák, és volt egy koordinációs rövid koordinációs megbeszélésünk, mielőtt én magamhoz ragadtam a mikrofont. Ami a konkrét témákat illeti, először is a vámrendszer modern, modernizálásáról beszélünk, illetve arról, hogy hogyan lehet az ellenőrzést előre mozdítani. Aztán a második téma az egyszerűsített eljárás. Nos, először is szeretném elmondani önöknek, hogy egyetértünk a szakbizottság véleményével, egyetértünk a véleménytervezettel, amelyet az IMCO szakbizottságnak elküldtünk, ők készítik el a különleges jelentést ebben a témában. Belátjuk és fölismerjük azt, hogy az eljárások 70%-a egyszerűsített eljárás, és rendkívül fontos elem ez az európai kereskedők, illetve a gazdaság számára is. Nagyon komolyan vettük a számvevőszék jelentését, és már megkezdtük az intenzív ellenőrzési folyamatokat a tagállamokban. Ez nem jelenti azt, hogy korábban ezt ne tettük volna, de jelenleg mindenképpen megpróbáljuk fellendíteni az erőfeszítéseinket. Jó pár információs megbeszélést tartottunk a tagállamokkal, és megkezdtük a nyomonkövető látogatásokat is a tagállamokba. Már hét tagállamba ellátogattunk, és a jövőben minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy valóban a szakbizottság kívánalmának eleget tegyünk, és a tagállamok felé be ellátogassunk az év végéig. Természetesen ez nagy feladat, és a költségvetéssel dolgozó kollégákkal közösen végezzük ezt a munkát. Az ellenőrzéseinket, illetve az ajánlásainkat, a tagállamoknak benyújtott ajánlás, ajánlásainkat az auditot megelőző ellenőrzésre építjük, és mielőtt engedélyezést kapnánk, az eljárás megkezdése előtt egy előzetes auditra kerül sor. Szeretnénk az egyszerűsített nyilatkozatokat ö, regiszterbe venni, és ehhez egy kiegészítő nyilatkozatot tenni. Ezzel az a célunk, hogy a fizikai ellenőrzések száma ne legyen túlságosan magas. És természetesen automatikus kockázatelenzést végzünk, nem csak az egyszerűsített eljárás esetében, hanem minden vámeljárás esetében így járunk el. Szeretném még kiegészítésképpen elmondani, hogy minden, amit a számvevőszéki jelentés kapcsán teszünk, illetve minden, amit teszünk, az a számvevőszéki jelentés kapcsán történik, illetve a szakbizottság ajánlása alapján, és ez mind a vámfolyamatok modernizálását tűzte ki célul. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy folyamat, fellendítjük erőfeszítéseinket, és teljes mértékben elköteleztük magunkat az Európai Uniós érdekek védelme mellett illetve a vámrendszer modernizálása mellett az egész Európai Unión belül természetesen külön erőfeszítést teszünk a saját erőforrások védelmére. Köszönöm szépen! Dank u wel. Ik geloof dat de vertegenwoordiger van eh, DG Bud... Köszönöm szépen. A Költségvetési Főigazgatóság is kéri a szót? Valójában a már jártam ebben a bizottságban, amikor az, a számövőszéki jelentést tárgyaltunk az egyszerűsített eljárás kapcsán. Szeretnék utalni a véleménynek a negyedik pontjára, amelyben az van, hogy az egyszerűsített eljárás segített csökkenteni az unió számára a költségvetési veszteségeket vagy kiesést. Itten úgy gondolom, hogy az egyszerűsített bizottsági eljárásról szóló bizottsági jelentésről van szó. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan nyomon követjük azokat a hiányosságokat, amelyeket a számvevőszék állapított meg jelentésében. És valójában arra a következtetésre jutottunk, hogy a végkövetkeztése ezek a megállapításoknak valójában meglehetősen korlátozott mértékűek, 79 megállapítás volt, aminek pénzügyi vetülete is volt. Ebből 65-öt már le is zártunk, úgyhogy további következményei nem voltak, mert hiányzó dokumentumok voltak annak idején, de ezeket közben beszolg, benyújtották. Tehát végül is a következményei nagy, meglehetősen korlátozottak ezeknek a anomáliáknak vagy hiányosságoknak. Már megküldtük egyébként önöknek a köztes idei jelentésünket, és megküldjük természetesen a záró jelentésünket is, amint lezártuk ezt az ügyet valamennyi tagállamra vonatkozóan. Szeretnék továbbá rámutatni azokra a vizsgálatainkra, amiket a tagállamokban folytatunk. Egy külön figyelmet fog fordítottunk arra, hogy a tagállamokban hogyan folynak a vámellenőrzések. 2009-2010-ben valamennyi tagállamban végeztünk helyszíni ellenőrzést, és megvizsgáltuk a vámellenőrzési stratégiát. Erről is készítettünk egy tematikus jelentést is a megállapításaink alapján figyelembe vettük azt is, hogy a tagállamokban folyamatosan nyomon kell követni a helyzet alakulását, e, ugyancsak a számvevőszék jelentése alapján, és ezeket a jelentéseket a tagállamokkal is megvitatjuk. A múlt héten terjesztettem elő a vámpolitikai munkacsoportban ezt a jelentést, amelyik általában szól a két hete volt ez, szól az a tagállamoknak a helyzetéről. Gyenge pontokat is találtunk, ugyanúgy, hogy a számvevőszék a tagállami ellenőrzési keretekben, de azt mondhatom, hogy a tagállamoknak a reagálása pozitív volt, és valójában kétharmad részét a megállapításoknak már kezelik a tagállamok, és felléptek ezek ellen, és természetesen ezt a tematikus jelentést is szakbizottságuknak rendelkezésre bocsátjuk. Továbbá, ami az egyszerűsített eljárást illeti, idén van egy helyi mentesítési eljárás, ahol különösen az ellenőrzésekre összpontosítunk, és megnézzük, hogy egy előaudit, illetve az auditálást megfelelően végzik-e, illetve megvan-e a valódi automatikus rendszer szintű kockázatelemzés. tehát ezek, és azt vizsgáljuk, hogy megfelelő minőségűek-e az ellenőrzések. Tehát a mi felülvizsgálatunk kereteiben fel is léptünk, amikor ez szükséges volt, Miért? Azért, mert mi is osztjuk azt a véleményt, hogy ez egy kulcsfontosságú elem annak érdekében, hogy a közösség, illetve az unió pénzügyi érdekeit meg tudjuk védeni, és ehhez a vámhatóságok közreműködése rendkívül fontos. Köszönöm szépen. Ehm, köszönöm szépen, és köszönöm a jó híreket. Köszönjük a bizottság második felszólalását is. Sajnos az interim jelentést nem láttam, nagyon sok mennyiségű anyag érkezik hozzám naponta, ez valahogy elkerült a figyelmemet, szeretném megkérni, hogy küldjék el ismét hozzám, és így megnézhettem, és talán így a négyes szövegét megváltoztathatom. Annak fényében, amit itt hét éve hallgatunk, és tulajdonképpen nem halad előre, vagy legalábbis csak kis lépésekben szeretném feltenni a kérdést, hogy EU szinten milyen kompetencia hiányzik, hogy gyorsabban előre tudjunk lépni. Hiányoznak-e kompetenciák, és mitől függ ez? Attól, hogy az adminisztráció lassan dolgozik a tagállamokban? Tehát mi, mitől függ ez a lassú előrehaladás? Köszönöm. Eh, Egy konkrét kérdés Gressle asszony részéről. Van-e valaki a bizottság részéről, aki kicsit meg tudja világítani ezt a kérdést, és melyek a kulcs problémák, miért nem tudnak hamarabb vagy gyorsabban előrelépni. Ez természetesen nehéz kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek önnel, egy nehéz kérdést kaptunk. De természetesen látnunk kell azt is, hogy mit jelent a lassú előrelépés. Véleményünk szerint haladunk, van előrelépés, és a saját erőforrások területén tapasztalt veszteség csökken. Természetesen ezt nagyon nehéz megbecsülni, hiszen az elveszített pénzforrásokra nem látunk rá, nem tudjuk, hogy mennyit veszítettünk. Az ellenőrzések során rendkívül fontos, hogy auditokat végezzünk, utólagos auditokat is, és nagyon sok kérdésre választ kapjunk. Amikor pedig csalást feltételeztünk, akkor tulajdonképpen kiderült, hogy nem volt csalás, e, egyszerűen hibákat követtek el a nyilatkozatokban. Mit tettünk? Megpróbáltuk hatékonyan működtetni a rendszereket a tagállamokban. Azt kértük tőlük, hogy végezzék el a kockázatelemzést, megfelelően végezzék el az auditokat is, és így rálátást nyertünk a helyzetre, valamint van egy jogi alap is a a 648-as szabályozás, a biztonsági módosító erre mutat rá, és ez pedig ennek az a célja, hogy harmonizálja a kockázat elemzési folyamatokat a tagállamokban. A tagállamok egyre jobban látják, hogy ugyanolyan kockázat elemzési profilra van szükség, ugyanarra a metodológiára a különböző tagállamokban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitívan reagáltak a tagállamok. Sőt, mi több, Két évvel ezelőtt meglepetés ért bennünket, mert a tagállamok a főigazgatóságok szintjén, tehát a vám hatóságok szintjén kijelentették, hogy ha nem kellő mértékű a jogalap, akkor készen állnak arra, hogy tovább lépjenek, és egy egyezményt írjanak alá a tagállamok, annak érdekében, hogy tovább harmonizálhassák az ellenőrzéseket, a kockázatelemzéseket és a profilozást. Aztán természetesen ott van a modernizált vámkódex, ezen a területen is további előrelépések történnek a harmonizáció területén, illetve az együttműködés területén. Tisztelt elnök úr, ennyit mondhatok erről a kérdésről a mai napon. Eh, Köszönöm szépen, Gressle asszony kérdését illetően talán jó lenne, hogyha ezt a koordinátorokkal beszélnénk meg, és 2012-13-ban egy saját kezdeményezésű jelentést tudnánk megfogalmazni a szolgálatok működéséről, a helyzet állásáról, a csalás és a szabálytalanságok leküzdéséről, akkor majd meglátnánk, hogy hogyan is állnak a dolgok, és talán a DJ Taxuddal és a DJ költségvetéssel mindezt részletesen meg tudnánk tárgyalni, parlamentként és szakbizottságként talán egy hosszabb jelentést tudnánk készíteni. A vám környezet folyamatosan fejlődik, és egyre nagyobb a követelmények a kereskedelem, a árut csereforgalom megkönnyítése érdekében. És a vám hatóságoknak is ehhez kell igazodniuk. A helyzet nem olyan, mint 7 évvel ezelőtt volt, és ezért kell a gyakorlatot és az ellenőrzési kereteket is módosítani az új modernizált egyszerűsített eljárásoknak megfelelően. Tehát ez egy folyamatosan változó terület, ezért nagy kihívás is a tagállamoknak, hogy az ellenőrzéket is folyamatosan ehhez az új helyzethez igazítsák, és modernizálják folyamatosan a vámeljárásokat egyre több célzott vizsgálatot kell végezni, és egyre jobban kell támaszkodni az automatikus kockázat elemzésre, kockázat felkutatásra. A helyzet is folyamatosan változik. Van-e még szólásra jelentkező? Nincsen. Akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatom. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 2-a 12 óra, és aztán majd a szakbizottságunk következő ülésén szavazunk erről az anyagról. Aztán átlépünk most a 11-es napi rendi pontra. Ennek a felelőse Greszle asszony. Delegáció utazása Magyarországra. Július 20-től 22-ig lesznek olyanok közülünk, akik nem utaznak vakációra ebben az időszakban. Nagyon sok dokumentumot kaptunk, Gressler asszony a delegáció vezetője, talán be tud erről számolni, tessék. Igen, pontosan az első dolog, amit mondani szeretnék, hogy olyan sok alelnök van, hogy közülük is eljöhetne valaki, és átvehetné a delegáció vezetés feladatát. Én nem teszem ezt annyira szívesen, mert akkor annyira kell figyelni szép programot állítottunk össze, annyiban változtattunk ezen, hogy megpróbáltam befolyással lenni arra a kérdésre, hogy milyen projekteket keresünk fel. Csütörtök délután három projektben állapodtunk meg, a budapesti metró, ez a legnagyobb projekt, a kohéziós alapból finanszírozzák Magyarországon, aztán egy víztisztító berendezés projektje, Ez a környezetvédelem területén a legnagyobb, és egy ESF projekt, szociális alapprojekt a képzés területén hátrányos helyzetű személyek számára. Ez egy nagyon érdekes dolog, különböző magyar politikusokkal találkozunk. Emlékeztetnék arra, hogy ezt az utazást elhalasztottuk, azt mondtuk, hogy a problémákkal küzdő tagállamokba akarunk elutazni, és ott akarunk megbizonyosodni a helyzetről. Na most Magyarországra 5-6 évvel csatlakozás után megyünk, ott ugyanis meg akarjuk tapasztalni, hogy a magyarok hogyan látják a helyzetet. Jelenleg Magyarországon nagy gazdasági problémák vannak, és a valuta alaptól is kaptak forrásokat. Emiatt helyes ez az időpont, érdekes tapasztalatokat gyűjthetünk. Köszönöm az előkészítést. Még nem olvastam át mindent, de hétvégén át fogom mindezt nézni. Nagyon hálás vagyok, hogy a kollégák, akik a listán szerepelnek, valóban velünk jönnek, és még az utazás kezdet előtt át kellene gondolnunk ezeket a dolgokat. Az Európai Bizottság is képviselve van hat munkatársal, egy képviselő egy bizottságra jut egy bizottsági tisztviselő, még egyszer köszönetet szeretnék mondani az előkészületekért, és már előre örülök ennek az utazásnak. Dankjewel. Zijn er eh, collega's die... Eh, Köszönöm szépen, vannak-e észrevételek? Nincsenek rendben. Ami Greszle asszonynak az észrevételét eh, illeti, hogy kellő mennyiségű alelnök van, Greszle asszony, én elvégeztem a saját feladataimat, már két delegációt vezettem az elnök helyett, úgyhogy most átpasszolom a gyereket a kollégáknak. Más kérdést, következő napi rendi pontunk, és itt viszont van egy kis problémám, mert a jelentéstevő nincs jelen. Ez a gond. Ettől persze még mi vitát folytathatunk, csak eléggé kellemetlen a dolog. Mert tegnap Á, ja jön? Nagyon jó. Akkor felfüggesztem az ülést addig, amíg meg nem érkezik. Rendben? Goed, uh, collega's, de rapporteur is aanwezig, dus... Uh... Tisztelt kollégák, itt van a jelentéstevő. Tehát újra kezdjük az ülést, ez az utolsó napi rendi pontunk a mai napon. Nem lesz koordinátori ülés, de ez egy nagyon fontos napi rendi pont. Vita zajlik a parlament és a tanács között és ez nem a szokásos vita, hanem itt elvi vitáról van szó. A mentesítést májusban először elhalasztottuk, Rivellini úr a jelentéstevünk. Tegnap egy második tervezetet nyújtott be, amelyben azt ajánlja, hogy a mentesítést tagadjuk meg. Állásfoglalási indítvány tervezetében részletesen megadja ennek okait. Megadom a szót Rivellini úrnak, tehát kifejtheti most nekünk, hogy mi jelenleg a dolgok állása. A kollégák talán nem tudják, hogy egy koordinátori ülésen találkoztunk a tanácssal, és megkaptuk üzenetüket, mindezt Rivellini úr felvette a négyes bekezdésbe. A tanács azon a véleményen van, hogyha a bizottságot mentesítjük, akkor a 319-es cikk értelmében az egész mentesítés ezzel lezárul. Hogyha mi is így látjuk, akkor csak a bizottságot kell mentesítenünk, és minden más azután már automatikusan megy. Szerintem ez a szerződés nem megfelelő értelmezése, és ez az egyik ok arra, hogy miért kellene megtanagadni a mentesítést Rivellini úr szerint. Tessék, Rivellini úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönetet mondok arról azért a néhány szóért, amit az imént mondott, amelyek nagyon jól megvilágították a helyzetet, egy olyan mentesítésre vonatkozóan, amely kívül nagy figyelmet kelt, és azt hiszem, hogy lényegében ez a mentesítés a parlament figyelmének középpontjába került, mégpedig azért, mert a parlament nagy jelentőséget tulajdonít ennek a mentesítésnek a 2009-es évre vonatkozóan. Már volt egy rövid ö, ö, jelentést tervezettem ezzel a be, mentesítéssel kapcsolatban, amit ö, kiosztottam. Most néhány pontban szeretném összefoglalni a függőben lévő kérdéseket. Talán megismétlem az elnök úr által mondottakat, elnézést kérek ezért, de itt egy nagyon világos képet kell alkotnunk a helyzetről. Az első dolog, melyek a függőben lévő kérdések? Melyek azok a kérdések, amelyekről még vita zajlik? A parlament nem kapott semmiféle választ számos kérdésre, amelyeket feltettünk a tanács 2009-es mentesítésével kapcsolatosan. Ezeket a kérdéseket az eljárás első szakaszában tettük fel a tanácsnak. Két fő pont van, amelyre vonatkozóan még nem kaptunk választ. Az első. A tanács adminisztrációja nem fogadott el semmiféle meghívást arra vonatkozóan, hogy a felelős parlamenti szakbizottsággal találkozzon a költségvetési eljárás során. Másodszorban a parlament a tanács adminisztrációjától nem kapta meg azokat az információkat, illetve dokumentumokat, amiket mi 2011. május 10-i állásfoglalásunkban kértünk. Természetesen ezen kérdések mellett megpróbáltam az állásfoglalás elkészítése során gondos jogi elemzést végezni a parlament jogait illetően, hogy megadjuk-e vagy sem a mentesítést a tanácsnak, illetve azt, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha nem adjuk meg a mentesítést a tanácsnak. Azt hiszem, hogy nem észszerű, sem pedig nem elfogadható az az észrevétel, amelyre a tanács él, amikor azt mondja, hogy a bizottság mentesítése lefedi a többi intézmény mentesítését is, ahogyan erre az imént az elnök úr utalt. Ennek különösen négy oka van. Az első, a 319-es cikk a szerződésben, amelyet annak kontextusában és céljával kell értelmezni, azaz, hogy a parlamenti ellenőrzés alá kell vonni, mégpedig kivétel nélkül az Európai Unió teljes költségvetésének végrehajtását. Különösen a 319-es cikk értelműben a parlamentnek külön mentesítési döntéseket kell hoznia az egyes intézmények vonatkozásában. Ezt az elvet a tanács meg is erősítette abban a határozatában, amelyen létrehozta az Európai Külügyi Szolgálatot. A második pont. A mentesítést a parlament autonóm módon adja meg, nem csupán a költségvetés azon fejezetére vonatkozóan, amelyet az Európai Bizottság kezel, hanem más költségvetési fejezetekre vonatkozóan, amelyeket más intézmények kezelnek. Ezt a költségvetési rendelet egyes cikke határozza meg. A harmadik pont pedig az, hogy a költségvetési rendeletben rögzített autonómiát a szerződés is megerősítette, mégpedig a 335-ös cikk révén, amely megerősíti a többi intézmény administratív autonómiáját. A bizottság tehát nem felelős az administratív költségvetés végrehajtásáért más intézmények esetében. Erről szól a költségvetési rendelet első cikke. Az utolsó pont. Ez a józan ész a gyakorlat kérdéseivel függ össze. Mégpedig az az, az ok, hogy a mentesítésre vonatkozó döntések elkülönítése az Európai Unió cselekvőképességét blokkolná. Így például a rendőrségi ügynökség, vagy az Európai Gyógyszer ügynökség mentesítése blokkolná a bizottságra vonatkozó mentesítést. azon okoknál fogva, tehát amit megpróbáltam kifejteni, nem elfogadható a tanács azon kérése, hogy egy szándéknyilatkozatot fogalmazzunk meg, amely a parlamentet és a tanácsot teljes mértékben azonos szintre helyezi. Hiszen ez megsérti a szerződés azon cikkeit, amely a tanácsot illetékes hatóságként jelöli meg, amely ajánlásokat fogalmazhat meg, de mindenképpen a polgárok, illetve a demokrácia ö, szabályainak van alávetve, amely, a, amely szabályok a parlamentet jelölték ki az európai demokrácia kulcs elemévé. Ezt a tanácsi álláspontot tehát nem fogadhatjuk el végezetül. A mentesítés célja pontosan az, hogy az adófizetők pénzével eszközött valamennyi kiadást ellenőrizzünk, mégpedig azok által, akik a polgárokat képviselik, azaz a demokratikus módon megválasztott parlamenti képviselők által. Azt hiszem, hogy ez az utolsó rendelkezés, ez a gyakorlati egyszerűsítés, tehát hogy a polgárok, az adófizetők pénzét azoknak kell ellenőrizniük, akiket a polgárok választottak meg, Nos, azt hiszem, hogy ez a legerősebb és politikailag legfontosabb érv. Ezért tehát azt javaslom a kollégáknak, hogy legalábbis ebben az előkészítő változatban az lenne a javaslatom, hogy ne adjuk meg a tanácsnak a mentesítést. A dokumentumokat nem kaptuk meg, ülésekre nem került sor, tehát nincs arra lehetőségünk, hogy megadjuk a tanácsnak a mentesítést. Világos, hogyha a helyzet változna, akkor én leszek az első jelentéstevőként, aki azt fogja majd javasolni, hogy módosítsuk ezt a szöveget. Egy utolsó dolog, valószínűleg megkaptak egy dokumentumot, amely némi technikai pontosítást tartalmaz az elmúlt napokban végzett munkánkra vonatkozóan. Természetesen a szöveget módosítjuk majd módosítók révén, amiket benyújtunk, és emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 1 -e. Köszönetet mondok támogatásukért is, valamennyi kolléga részéről, valamennyi politikai frakció részéről, mert természetesen a mentetés, mentesítés megadása vagy megtagadása politikailag nagyon fontos, nagy jelentőségű tény. Meghallgattam valamennyi kollégát, valamennyi politikai frakciót, akik nyomatékosítják, hogy a parlament központi szerepét hangoztatni kell ebben az ügyben, és ez nagy megelégedésemre szolgált, ez erőt adott nekem, akkor, amikor remélem, hogy lehetőleg jobban előkészítettem ezt a mentesítést. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen ezt a munkát. Ki szeretne hozzászólni? Geller úr, Szonogoró, akkor kezdjük Jenszel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Rivellini úrnak, és gratulálni szeretnék neki, hogy ezzel a javaslattal élt. Azt hiszem, hogy máshogy nem megy. És azt hiszem, hogy a szociáldemokraták teljes munkacsoportja teljes mértékben támogatja önt ebben a szakbizottságban, hiszen amit megtapasztalunk, ez egy olyan helyzet, a tanács részéről, amelyet egyszerűen nem tudunk értelmezni. Ezzel a Gentleman agreement már gyűjtöttünk tapasztalatokat, ez egy nevetséges eljárás volt, és a mentesítés teljes folyamatáról ez nem mond semmit. Arról ad információkat, hogy nem változtatjuk meg kölcsönösen egymás költségvetését, de a mentesítést nem bocsátja vitára, a spanyol elnökség azt mondta, hogy ez nem érvényes alap, és azóta itt arról van szó, hogy találjunk egy eljárást, hogy hogyan lehetne a mentesítésnek érvényes alapot találni. A tanács két változatot ajánlott. A tanács mentesítésének témája a bizottság mentesítésével el van intézve, mondták ők, és a második variáns pedig az lenne, hogy közelebbi, közelebbi információkat csak akkor adnak nekünk, ha mi is megtesszük ezt. Erről többször vitáztunk, függetlenül attól, hogy egy ilyen eljárást még pontosabban tisztázni kellene, de itt kérdés lenne, hogy ki, kit ellenőriz, a kormány a népképviseletet, vagy fordítva. Egy olyan helyzetben, amikor a tanács olyas, amiket tesz, amiket a Nemzeti Parlament sem tud pontosan megvizsgálni, azt hiszem, hogy mindenképpen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy mi vagyunk a mentesítő hatóság, és az Undergrad úr által elért előrelépések után azt kell mondanunk, hogy mivel ez egy szimbolikus aktus, mindenképpen meg kell tagadni a mentesítést. Tehát ön bír a mi támogatásunkkal. En duidelijk ook een ondersteuning van de rapporteur, Bo Søren Sondergaard, als, ook als voormalige verslaggever, als voormalig... Szonagor úr, a szó, ő jelentéstevőként. Tak, formand. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Rivellini úrnak és köszönetet mondani neki. Rendkívül jól dolgozott Rivellini úr, és a következtetései teljesen helyen, teljesen helyén valóak. Tisztelt elnök úr, nem hinném, hogy kategorikus magatartást kellene tanúsítanunk a, a tanácssal szemben. Hosszú távon kell gondolkodnunk és rugalmasnak kell lennünk. Ugyanakkor fontos az is, hogy legyen egy kis előrelépés. Lehetnek ezek nagyon pici előrelépések, de folyamatos elép, előrelépésekre van szükség. Amit itt tapasztaltunk, ez nem előrelépés volt, hanem visszalépés a korábbi ö, vívmányokkal szemben. És ez nem ö, csak, hogy elfogadhatatlan, hanem ez egy kifejezett provokáció. Éppen ez az, ezen oknál fogva egyetlen egy következtetésre juthatunk és e tekintetben teljesen egyetértek Rivellini úrral. Olyan helyzetben lehetünk, illetve leszünk, amelyben nem lesz módunk csak egyféle módon szavazni ősszel. De Rivellini úr, meg kell nyitni az kaput, hogy lehetővé tegyük ismételten az előrelépést. Ez az, amire mindenképpen szükség van. Van egy specifikus pont, amire szeretném felhívni a figyelmüket. És ez egy olyan pont, amit már említett a magyar miniszter, aki eljött és részt vett az ülésünkön, és ez egyébként a négyes pontban megtalálható. Az a koncepció, amely szerint ugye mi adjuk meg a mentesítést automatikusan és azonnal a tanácsnak, ez eléggé furcsa. Azt hiszem, hogy mégiscsak meg kellene magyarázni, hogy a végrehajtó bizottság e, erre gondolt-e, ez -e a véleménye hogy a bizottság, amikor megadjuk neki a, felme, a mentesítést, akkor ez azt is jelenti, hogy egyben a tanácsnak is megadjuk. Mert hogyha a, a végrehajtó bizottság ezt gondolja, ez a véleménye, akkor hogyha nem vagyunk elégedettek a megkapott tájékoztatással, amit kaptunk a tanácssal, akkor csak egyetlen egy lehetőségünk van, az az, hogy akkor a bizottság mentesítését is el kell utasítanunk, és hogyha ez most nem így lesz, akkor majd legközelebb lesz így. Mert ebben az esetben ez lenne az egyetlen egy lehetőségünk, hogyha a bizottság ebben a kérdésben a tanácsot támogatná. Ugyanabba a ö, csoportba kerülnének mindketten. Tehát ezért ez az az ok, ami miatt szerintem nagyon egyértelmű üzenetre van szükségünk a bizottságtól. Nem tudom, hogy ezt ma megkaphatjuk-e, de mindenképpen szeretném megkapni, méghozzá gyorsan. Tehát osztják-e a tanácsnak a véleményét, amely szerint az önök mentesítése egyben a tanács mentesítése is. Vagy pedig önök nem értenek ezzel egyet, és úgy gondolják, hogy különbség van a önök és a tanács között. Tehát ezt szeretném tudni. Mulder. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én is egyetértek Rivellini úr elemzésével. Valóban ellenőrizni kell a dolgokat. Az én megjegyzésem az lenne, hogy hogyan kényszeríthetjük rá a tanácsot arra, hogy valóban lépjen. Tehát milyen eszközeink vannak. Véleményem szerint csak az az egyetlen lehetőségünk, hogy a hallgatólagos megállapodást felmondjuk, és a parlamentre is összpontosítunk, nem csak a tanácsi költségvetésre. Ezt támogatnám. ha megtagadjuk a mentesítést, akkor ez azt jelenti, hogy a tanácsi költségvetést meg kell vizsgálnunk. Egyetértek? egyértelmű megállapításra, nyilatkozatra van szükség a bizottság részéről, lehet, hogy ez már megtörtént, de az biztos, hogy a parlament jogi szolgáltának a véleményét is ki kell kérni. Köszönöm, mondja az elnök. Jonas Kúria szó. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Volt jelentéstevője vagyok ennek a kérdésnek, csak úgy, mint svéd kollégám és úgy gondolom, hogy a tanács boxolóként játszik, megpróbálja kikerülni az ütéseket, és folyamatosan egy ilyen ütések kikerülésének játékában vagyunk. Véleményem szerint ez egy helytelen felállás, ami a mi álláspontunkat illeti. Margaret Thatcher egyszer azt mondta, hogy nincs alternatíva. Ugye ez volt az egyik kedvenc mondása. Itt sem látok alternatívát, és úgy tűnik, hogy ez Rivellini úr is egyetért. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, valóban nincs alternatíva, és meg kell mutatni a tanácsnak, hogy az ellenőrzést a kezünkbe veszük, és valóban meg fogjuk nézni, hogy a tanács mit tesz. Vagy a tanács titkársága hogyan jár el, tehát ellenőrizni fogjuk őket. Szerintem nincs alternatíva ebben a kérdésben. És a bizottsági mentesítés nem jelent automatikusan tanácsi mentesítést. Én a magyar elnökségről jó véleménye vagyok, de jelenleg egyetértek azon kollégámmal, aki megemlítette, hogy a magyar miniszter másképpen gondolkodott. Az egyik el, előző felszólalótól azt hallottuk, és itt elveszítettük a mikrofont.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 hiszen el kell végeznünk a feladatunkat, meg kell tenni a szükséges, szükséges lépéseket méghozzá mielőbb. Ez pedig egy taktikai kérdés. A hallgatólagos megállapodásunk gúzsba köti, köt bennünket, nem ad mozgásteret, szerintem tehát ezt föl kellene adni, hiszen ez nem felel meg a Lisszaboni szerződés szellemiségének. A Lisszaboni szerződés kimondja, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb szerepet kell biztosítani, és formálisan ez erősíti meg a parlament szerepét. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett, és valóban kemény kezekkel kell bánnunk a tanácssal. Köszönöm, Greszla asszony. Also, das klingt jetzt so lustig, das muss man... Ez most nagyon viccesen hangzott, tehát, hogy ö, a bizottságot ö, mentesítsük, és akkor a végén már a bizottság mentesítés is veszélybe kerül, mindezen logika mentén. Tehát ö, ö, olyan, mint a jogi szolgálatunk nem csupán miénk lenne, hanem a bizottság is. Tehát tudnunk kell, hogy valamilyen formában megalapozott-e mindez, mert akkor az egész mentesítési folyamatot új alapokra kell helyeznünk, át kell formálnunk, tehát pontosan tudnunk kell, hogy mit a helyzet. A jogi szolgálatot kell tehát megkérnünk, hogy szolgáljon tanácsal e tekintetben. Nagyon sajnálom mindezt. 32 választettünk fel, 32 válasz és egy egyórás meeting volt és itt sajnos kiesett újra a mikrofon. Nos, tehát sajnálatosnak tartom, hogy formális jogi csatározásokkal próbálnak operálni. Ezeket már senki nem érti, csak a luxemburgi bírósághoz fordulhatunk, és akkor azt hiszem, hogy majd komolyan át kell gondolnunk ezt a változatot. Az euróválság idején nem lenne talán jó, hogyha azt az üzenetet adnánk a külvilág felé, hogy a tanács nem akar, hogy a parlament ellenőrizze a tanács költségvetését. Nos, tehát a néppárt részéről teljes mértékben támogatom a jelentéstevőt, és mivel a tanács itt van, szeretném arra kérni, hogy nézze magába a tanács, hiszen a konfliktusok száma a jövőben csak növekedni fog az Európai Külügyi Szolgálat okán. Tehát itt lenne az ideje annak, hogy a tanács meghajoljon ezen eljárás előtt, hiszen az összes többi intézmény is ugyanezen az eljáráson megy át, és pontosan az Európai Külügyi Szolgált megalapítása során vetődtek fel már ezek a kérdések, tehát a tanácsnak mindezt tudomásul kell vennie. Én tovább akarom vinni ezt a dolgot, és akár bíróság előtt is lehet dönteni erről a kérdésről, hiszen így nem mehetnek tovább a dolgok, és a bírósági döntésnek meg lesznek a következményei. Persze kérdés az is, hogy a polgárok felvethetik a kérdést, hogy a két intézmény miért a bíróság előtt találkozik, hogy ezt a kérdést eldöntsék állandóan foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és a munkaidőnket tulajdonképpen más dolgokra kellene fordítani, nem pedig a tanács mentesítésének végtelen történetére. Köszönöm. Er zijn duidelijk boze krachten aanwezig in de zaal, uh, maar we gaan ons daar niet laten door beïnvloeden. Úgy tűnik, hogy rossz szellemek uralkodnak a teremben, de nem fogjuk hagyni, hogy ez befolyásoljunk minket, úgyhogy Ajala Szender asszonynak adom meg a szót. Visztam! <laughs> sí, gracias, presidente. Sí, eh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy egy kicsit késve érkeztem a vita közepébe de nagyon gyorsan leültem, amikor meghallottam, hogy miről is van szó. Hallottam Rivellini úrnak a javaslatát, és valóban én is úgy gondolom, hogy ugyanazt a szigort kell alkalmazni, mint a mentesítés más pontjaival kapcsolatban. Itt a tanács mentesítéséről van szó. Először is azt szeretném elmondani, hogy nem tudom, hogy ugyanúgy, mint más bizottságoknál is van-e, hogy az új elnökségnek is jelen kellene lenni ezekben az üléseken. Nem tudom, hogy ez mára is így volt-e tervezve, de mindenképpen hasznos lenne. Ugyanis jó lenne, hogyha amikor intézményközi kérdésekről beszélünk, akkor jó lenne, hogyha a lengyel elnökség azt mondta, hogy ők érdeklődnek például a megfeleltetési táblázatok iránt is, és itt vannak olyan problémák, amiket el kellene rendezni. Ez kapcsolódik az átláthatósághoz és az igazi ellenőrzés gyakorlásához, ahogy Gressle asszony is ezt már kifejtette, hogy az európai jogszabályokat kell alkalmazni valamennyi területen, pénzügyi területen is, pénzügyi ellenőrzés terén is. Tehát ez mindenképpen egy olyan kérdés lenne, amihez ragaszkodnunk kellene nevezetesen például a módosításokkal kapcsolatban a, a módosító indítványok benyújtási határidőbe. Tehát kérhetnénk, hogy az elnökség legyen jelen ez esetben a lengyel elnökséget jelenti, és azért is fontos lenne ez, hogy ők is tudják nyomon követni a, a tanácsmentesítésével kapcsolatos vitánkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Látom, hogy a kollégák egyetértenek. A fejmozgásokból látom, hogy a lengyel elnökség meghívását támogatják, meg fogom hívni a lengyel elnökséget, hogy milyen formában legyen majd ez, ezt valamikor jobb szeretik, hogyha zárt ülésen van, valamikor csak a koordinátorokkal és a jelentéstevőkkel akarnak beszélni. Tehát a konfigurációt majd megvizsgáljuk, tárgyalunk a lengyel elnökséggel, és meglátjuk, hogy milyen formában jó, tudom, tudom, Ajala Szender asszony, de vannak elnökök, akik nem vállalták, hogy nyílt ülésen legyenek, és csak zárt ülésen voltak hajlandóak velünk tárgyalni, és ez egy másik. Például a magyar elnökséggel zárt ülésben találkoztunk. A spanyol elnökséggel nagyon informális módon tudtunk együtt dolgozni. Én azt mondom, hogy hívjuk meg a lengyel elnökséget egy párbeszédre, tárgyaljunk velük, és mi a nyílt formát javasoljuk, ha nem megy, akkor pedig zárt ülést. Volt egy konkrét kérdés, ami felvetődött, és aztán ezt több kollega is megismételte. A végrehajtó bizottsághoz intézzük ezt a kérdést. A bizottságnak van-e véleménye, illetve van olyan képviselője itt, aki most meg tudja mondani, hogy ők a tanács szerint, hogyha önök megadják a, a mentesítést a, a, a bizottságnak, akkor a tanács is megkapja tud erre válaszolni. A felvett válasz, feljegyeztem a kérdést, ezt most nem tudom megmondani, nagyon őszintén meg kell mondjam, hogy hivatalosan is megtehetik ezt egy levélben vagy egy parlamenti kérdésben, és a bizottság akkor válaszolni fog. Remélem megértik, hogy én most itt azonnal nem tudok megválaszolni erre a kérdésre. Az első érzésem az, hogy a bizottság nak elég bölcs magatartása lesz, és nem akar egy családi vitába beszállni és van már elég baja a saját mentesítésével kapcsolatban. Tudják, hogy ez is több hónapját igénybe veszi az évnek. De mindenképpen ezt a kérdést felteszem, és Semet a biztosnak fel is fogom tenni, ő pedig majd fog válaszolni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tehát nem kérjük azt, hogy most eh, egy családi vitába beszálljon, természetesen nem ezt kérjük. Csak azt kérjük, hogy bizottságként és szerződés őreként lépjenek fel és járjanak el. A 319-es cikk olvasatát adják meg. Nekünk eh, van egy jogunk, ami mentesítési jog, és az a kérdés, hogy ez többe, mint a bizottságnak eh, a mentesítése. Tegyék fel ezt a kérdést a biztosuknak, mert ez az önök szerepe szerződés őreként. Vannak-e kollégák, akik szeretnének hozzászólni? Galler úr. A bizottság felvilágosítása, hát ez meglehetősen vicces. Két dolgot is jelenthet ez tehát, hogy a bizottságnak az a véleménye, hogy a tanács csak igazza van, és ezzel megoldódott a probléma, de a közös parlamenti kérdéssel kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Informálisan megállapodhatunk, hogy valamennyi koordinátor teszi ezt, tehát, hogy ezt a kérdést parlamenti kérdésként feltesszük a bizottságnak, vagy akár a szakbizottság valamennyi tagja részvételével, akik ezt alá akarják írni, de azt hiszem, hogy egy parlamenti kérdés lesz az egy olyan kérdésben, amely nem csupán valamennyi parlamenti képviselő által lesz aláírva, hanem valamennyi koordinátor által, akik ezt akarják, és így a parlament szándékának teljességét képviseli majd ez a kérdés, és ennek lenne egy bizonyos hatása. Meg kell néznünk, hogy a lehető leghamarabb eh, hogyan tudjuk ezt a kérdést megbeszélni a plenárison a bizottsággal a napirendi pontokon kívül, ahol is ott van Rivellini úr jelentése, van lehetőség arra, hogy szóbeli kérdést adjunk fel a bizottságnak ebben az ügyben, hogy mi a véleménye a tanács ezen jogértelmezésével kapcsolatban. És aztán azt hiszem Rivellini úrral ez nem fog problémát jelenteni. Én egy ponttal kiegészíteném a jelentését, mely szerint ezt a hallgatólagos megállapodást mi nyomatékosan nem tekintjük a mentesítés alapjának. Tehát ez egy szóbeli nyilatkozat volt a spanyol elnökség részéről, és az valóban nem alap. Tehát ezt a dolgot azt hiszem, hogy ki kell zárnunk egyszer mindenkorra. Bosszőrön Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha az elnök lehetővé tenne, hogy a bizottságnak, vagy pedig a bizottság jogi szolgálatának kérdéseket tegyünk föl még a nyári szünetet megelőzően. Hiszen a saját jogi szolgálatunknak benyújthatunk ilyen kérdéseket, ahogyan Kreszle asszony is javasolta, de jó lenne, hogyha ezeket azonnal föltennénk tenni, fel tudnánk tenni. Bizottság képviselőjének mondom, hogy természetesen megértem, hogy jelenleg nem tud konkrét válaszokkal szolgálni, azonban ez létfontosságú a jövőt illetően. Azonban egyértelmű, hogy nem lesz könnyű a bizottság dolga, hogy hát akarja vinni ezt a mentesítést, hiszen az összes tanácsi problémával is foglalkoznia kell akkor, hogyha azt mondja, hogy a bizottság mentesítése a tanács mentesítése is. Tehát remélem, hogy a bizottság képviselője magával viszi ezt az üzenetet, és továbbadja a hierarchiában, Szeretnénk elkerülni a további problémákat. Hogyha azt mondják, hogy a két mentesítés megegyezik egymással, akkor csak további bonyodalmukkal számolhatunk. Tehát szeretném, hogyha a bizottság és a parlament jogi szolgáltának is benyújthatnánk ezt a kérdést. Elnök, köszönöm szépen. Hogyha egyetértenek a tisztelt kollégák, akkor a titkársággal karöltve és a jelentéstevővel együtt megfogalmaznánk egy ilyen kérdést. Szerintem nem lesz túlságosan nehéz ez, hiszen ott van a jelentéstervezet 4-től 10-esig tartó bekezdései, és ez kiváló, ezek a bekezdések kiváló alapot adnak arra, hogy konkrétan megfogalmazzuk a kérdésünket. Hogyha a parlamenti kérdést kívánunk megfogalmazni, akkor a koordinátorok aláírására van szükség, de azt hiszem, hogy ez csak egy kisebb administratív bökkenő. Most pedig zárszóként Rivellini úrnak adom meg a szót. Grazie, Presidente, io credo. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a kollégák javaslata a lehető legbölcsebb. Ez a ma délelőtti vita nagyon fontos, hiszen így megmutatta, hogy erőink egyesülnek, és így közvetlenül eljárhatunk, megalkothatjuk ezt a szóbeli kérdést, hogyha ezt valamennyi koordinátor aláírja, akkor ennek teljesen más értéke lesz, és sokkal erősebb lesz. Az egyetlen remény az, hogy ma délelőtt megtudtuk ugye azt, hogy a bizottság bölcsen fog eljárni, és reméljük, hogy a tanács is így tesz majd. Goed, daarmee uh, zijn we aan het eind gekomen van onze uh, Köszönöm, akkor ezzel elértünk az ülésünk végére. Mindenkinek kellemes, pihentető nyári szünidőt kívánok valamennyi kollégának, munkatársnak, tolmácsoknak, a bizottság képviselőinek, a tanács képviselőinek, amennyiben jelen vannak, világos üzenetet vihetnek haza. Tehát szeptember elején találkozunk, köszönöm viszontlátásra!